Mes chers collègues, nous allons commencer. Kedves kollégáim, el is kezdjük a munkát. Kérem, foglaljanak helyet. És lássunk is hozzá. Üdvözlöm Mari Krisztint közben. Alors, nous ouvrons notre session. Le projet... A napirend tervezetet elfogadhatjuk, hogyha nincs ellenvetés. A jegyzőkönyvék április 10-e 11-éről, illetve a május 3 é 4 ülések jegyzőkönyvét elfogadhatjuk, amennyiben nincs ellenvetés. Úgy tűnik nincs, akkor folytathatjuk is. És rá is térünk a szavazásra. Mégpedig az európai űrstratégia Gezine Meissner előadóasszony tollából származó véleményéről. Nézzük meg, hogy mindenki a teremben van-e, számoljuk meg a szavazókártyák segítségével, hogy elegen vagyunk-e a teremben. Meg is nyitom a szavazást. Igen, Wim van de Kampúr. Uh-huh. Mhm, van, aki még itt helyet változtat. Lezárom a szavazást. A szükséges számú képviselővel rendelkezünk a szavazás lefolytatásához. Készen áll-e mindenki? Ha igen, akkor el is kezdhetjük, nagyon gyorsak leszünk. Egyes bekezdés mellette. Egyes kompromisszum. Elnézést kérek. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Az egyes kompromisszumot elfogadtuk. Hatos módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodik a hatos módosítót elutasítottuk. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Hetes módosítót elfogadtuk. Ellenőrizni szeretnék? Megnyitom a szavazást a hetes módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 el, mellette, 15 ellenében tartózkodás nem történt, így Rikié úr módosítóját elfogadtuk. Folytatjuk 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. 9-es módosítót elutasítottuk meg, 2-es módosító. Mellette, ellene. Tartózkodik. Kettes kompromisszumot elfogadtuk. Folytatjuk mégpedig a 60-as módosítóval mellette, ellene, tartózkodik. A 60-as módosítót elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodik. 17-est elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. A 3-as módosít, kompromisszumost elfogadtuk. 43-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk a 43-as. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. A 4-es kompromisszumot elfogadtuk. Folytatjuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodik, 28 es módosítót elutasítottuk, 65-ös mellette ellene tartózkodik, a 65-ös módosítót elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 65-ös módosítóról. Lezárom a szavazást. 21 mellette, szavazat 18 ellen szavazat mellett. Krisztin Rövodellan jól tette, hogy ellenőriztük, mert valóban elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodik. Ötös kompromisszumot elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. A hatos kompromisszumot elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Hetes kompromisszumot elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. A nyolcas kompromisszumot elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodik. Az 55-ös módosítót elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. A 9-es kompromisszumot elfogadtuk. 23-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. 23-as módosítót elfogadtuk. 67-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Úgy gondolom elfogadtuk, úgy hiszem, de azért ellenőrizzük. A 67-es módosítóról szavazzunk, be is zárom, le is zárom a szavazást. Hogy érti, hogy mi? Most lezárom a szavazást. A 67-es módosítót valóban elfogadtuk. Kettes, 42-es módosító mellette, ellene. Újra kezdjük, mert nem egészen emelték fel a kezüket mellette, 42-esről. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 42-es módosítóról. Figyelem, lezárom a szavazást. A 42-es módosítót elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva a 11-es kompromisszum. 12-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. 12-es kompromisszumost elfogadtuk. 64-es módosító. Első részéről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk természetesen. Második része ennek a módosítónak mellette, hát itt már nem ugyanazt a szavazati arányt látom, ellene, tartózkodik, Nos, hát a második részét az én módosítomnak nem fogadtuk el. Én pedig most zárszó szavazás nyitok Messner asszony jelentéséről, megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 40 mellette, egyen ellene, egy tartózkodás mellett gratulálunk Messner asszonynak a jelentését széles körben elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Kihasználom az alkalmat arra, hogy üdvözöljek egy küldöttséget. Egy küldöttséget, Isten hozta önöket, hölgyeim, Németországból vannak körünkben, mindannyian politikai, politikus hölgyek, tizen vannak ide közlekedési szakbizottságban, mi nők képviselve vagyunk erőteljesen, az elnökasszony is hölgy, és köszönöm Meszner asszonynak, hogy meghívta önöket, szakpolitikusokat ide, a Transzakbizottságba. Folytassuk is a munkánkat. A következő napi rendi pont pedig Eszmecsere az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről. Siegfried Muresan úr hol foglalt helyet a teremben? Nem látom önt. Á, ah, még nincs itt az előadó úr. Comme notre rapporteur. Mivel a témafelelős a költségvetés főelőadója még nincs a teremben, és hét elején vagyunk, ezért egy 5 perces szünetet rendelek el. Mes chers collègues, les cinq minutes sont écoulées, notre avis. Tisztelt kollégák, letelt az öt perc, megérkezett a meghívott vendégünk. Üdvözlöm Muresan urat. Ön ért franciául? A fő előadónk a 2018-as költségvetéssel kapcsolatban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük ezt az eszmecserét, melynek témája a jövőbeni költségvetési prioritásaink. Tudjuk, hogy eléggé viharos időket élünk az Európai Unióban, sőt, gazdasági ínségről is beszélnek néhányan. Úgyhogy fontos, hogy nagyon jó döntéseket hozzunk költségvetési kérdésekben és az európai politika területén, hiszen az európai polgárok bizalma attól függ, hogy mennyire hatékonyan tudjuk felhasználni a költségvetést. Szeretném kiemelni, hogy mindig is kiváló volt és marad is az együttműködés a Transzakbizottság és a Költségvetési Szakbizottság között. Rendszeresen kapcsolatban vagyunk, konkrétan baráti hangulatban tudunk tárgyalni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament egységesen álljon ki ezen kérdésekben a tanács ellenében, mert a tanácsot néha nagyon nehéz meggyőznünk. Müreszán. Müreszán úr, tíz percben kapja a szót, hogy bemutassa nekünk a főbb irányvonalakat a 2018-as költségvetésből, és azt, hogy milyen következtetéseket von ezekből le. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, köszönöm, hogy meghívtak a szakbizottsági ülésükbe, hogy megbeszélhessük az Európai Unió költségvetését a jövő évre. Én vagyok a fő előadója ennek a Költségvetési Szakbizottságban. Elsőként is nézzük meg, hogy a költségvetési folyamatban most hogyan állunk. Márciusban nagy többséggel elfogadtuk a parlament plenárisán azt a jelentést, amelyet én fogalmaztam meg az iránymutatásokról az EU költségvetésével kapcsolatban jövőre. Ezt a jelentést az EU fő költségvetési politikának a megfogalmazására használtuk. Ezek után a bizottságot kellett megvárnunk, hogy a költségvetési tervezetet bemutassa a politikai prioritások alapján. Ma mutatta ezt be a bizottság, ma délelőtt Öttinger biztos ott volt a költségvetési szakbizottságban, és bemutatta számunkra a költségvetési tervezetet, tehát a politikai prioritásokon túlmenően, amelyeket már ismertünk korábban is, ma délelőtt óta megkaptuk az első számokat is. Természetesen nem tudtuk még mélyrehatóan elemezni a bizottsági javaslatokat, de azért már néhány számot most megadhatok önöknek. Ami a politikai prioritásokat illeti a parlament részéről, az éveleje óta én azt javasoltam, hogy két területet emeljünk ki mindenek előtt az EU költségvetéséből jövőre. Az első a növekedés és munkahelyek, a második pedig a polgárok biztonsága és védelme. Ezt azért javasoltam, mert végső soron az Európai Uniós polgárok ezt várják el az Európai Uniótól, hogy legyen biztonság és legyenek munkahelyek. Én ezt hogyan szeretném elérni? Egyrészt, ami a növekedést és munkahelyeket illeti, azon területekre szeretnék beruházni, amelytől megerősítik a gazdaság, versenyképesebb lesz, és a magánszektor számára megbízhatóbb. Tehát infrastruktúra, kutatás, innováció, KKV-k, továbbra is az ifjúsági munkanélküliség ellen is fel kell lépnünk. A kezdetektől ez volt a javaslatom, ezt leírtuk már az iránymutatásokban is. Azt várjuk a bizottságtól, hogy megerősítse a Horizon 2020-at, a CEF-et, a COSMA programot, az Erasmus programot. Ez nem csak a diákok csereprogramja, hanem ezzel növeljük a fiatalok versenyképességét a munkaerőpiacon is. Hiszen a kutatások azt mutatják, hogy a munkaadók 65%-a nagyra értékeli, hogyha a fiatalok nemzetközi gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek, amikor egy munkahelyre pályáznak. Ezt várjuk tehát a bizottságtól. A bizottság ma mit mutatott be számunkra? A Horizon 20 2020-szal kapcsolatban 7%-os növekedést javasolnak, a cef kapcsolatban 8%-osat, az erasmus kapcsolatban 9%. A COSME-vel kapcsolatban kisebb csökkenés van 2,9%-os az előző évhez képest, de a tavalyi év az kivételes volt, hiszen nagyon komolyan növelték a költségvetését. Tehát a kozmével kapcsolatban még részletesebben meg kell vizsgálnunk a számokat, hogy biztosíthassuk, hogy ez megfelel a KKV-k igényeinek. De ami a CEF-et illeti az Európai Hálózat összekapcsolási eszközt, ezzel kapcsolatban 7%-os a növekedés, 25,7 százalékos volt a kifizetési növekedés. Az iter kapcsolatban volt a legnagyobb növekedés, 25 százalék pontos, és 9,6%-os csökkentést javaslanak az Egnoszra és a Galileóra, de a kifizetési kötelezettségvállalás 0,1%-kal növekszik. Ezeket a számokat kaptuk eddig, az alapján, amit ma délelőtt Öttinger biztos úrtól három órával ezelőtt hallhattunk úgyhogy még ezt pontosabban nekünk is meg kell emésztenünk. A második prioritást, amelyet én javasoltam, a polgárok biztonsága és védelme, ezt akartuk kiemelten finanszírozni. Kértük, hogy az Európai Uniós ügynökségeket, amelyeknek a hatásköre az igazság és belügy, a határ ellenőrzés javítása, az információcsere javítása európai szinten a biztonsági kockázatok tekintetében, az emberkereskedelem, a fegyverkereskedelem, elleni fellépés. Nos, ezen javaslatunkat meghallotta a bizottság, és azt javasolta, hogy az Európornál, a Frontexnél, az EASO-nál és az EU-LISA-nál is növeljék az alkalmazott személyek számát. Ezen kívül előkészítő fellépést terveznek védelmi területen 40 millió eurós költségvetéssel. Természetesen ahhoz, hogy a szinergia hatást az európai védelem területén ki lehessen használni, tehát ne olyan dolgokra költsünk a védelem és kutatás, védelem kutatás területén, amelyet 28 államban külön-külön elküldenénk. Nagy megtakarítás, hogyha európai szinten hozunk létre ilyen kapacitásokat, ezzel kevesebbet kell tölteni, és ez természetes dolog partnerek között. Ezen kívül elmondtam azt is, hogy ahhoz, hogy elérhessük az európai határon belül a biztonságot, fontos garantálni azt, hogy a közvetlen szomszédságunkban, a keleti szomszédságban, ahol Európa barát utat járnak, Grúzia, Ukrajna, Moldova, támogassuk őket, hiszen egyre, nagy, egyre agresszívebben lép fel az Orosz Konfederáció, és azt is biztosítanunk kell, hogy a déli partnerségben, a déli szomszédságban is támogassuk az ottani partnereinket, hiszen ott egyre több a menekült, és a bizottság számára is kiderült, hogy sokkal olcsóbb és biztonságosabb és politikailag is könnyebb megoldás, hogyha Jordániában, Libanonban a származási területeken próbáljuk megoldani a menekültek problémáit, mint hogyha az EU-s határokig jönnének. Nos, fel kell hívnom a figyelmüket arra, hogy a 7 éves, több éves pénzügyi keret felülvizsgálata is folyik, ezt a parlament kérte. Megállapodás volt a parlament és a tanács között arról, hogy ezen felülvizsgálatot hogyan folytassuk. Jó kompromisszum született, mi a feladatunkat elvégeztük itt a parlamentben, és a költségvetési szakbizottsági tagok tudják, hogy elfogadtuk gyorsan itt a parlamentben ezt a megállapodást, most a tanácsnak kell elvégezni a saját feladatát. Az Egyesült Királyság egyelőre blokkolja az MFF felülvizsgálatát. Erről annyit tudnék mondani, hogy a választásokig, június 8-áig blokkolni ezt a megállapodást, ez igazán nem fog nagyon komoly problémákat felvetni, de az MFF felülvizsgálatot, hogyha valóban kockáztatják, akkor nagyon nehéz lesz a 2018-as költségvetést időben bemutatni, hiszen tudjuk, hogy 2013-hoz képest, amikor az MFF-ről megállapodtunk, nagyon komoly változások voltak. A pozitív dolog az az, hogy a bizottság a mostani tervezetében már az MFF felülvizsgálatot figyelembe vette. A bizottság a mi oldalunkon áll, azzal kapcsolatban, hogy egyértelmű üzenetet akarunk küldeni a tanácsnak, el kell, hogy ezt fogadják. További jelzés az Egyesült Királyság részéről nem érkezett arra vonatkozóan, hogy mi a szándékuk, hogy valóban nem akarják elfogadni az MFF-et és blokkolni akarják tovább is. Mi azt a jelzést kaptuk, hogy azután el fogják fogadni, amint az Egyesült Királyságban a választások lementek. Azért fontos tudni, hogy ezt a kérdést fenntartsuk és biztosítsuk azt, hogy a tanács is eleget tesz a vállalásainak. Ami a szakbizottságot érintő kérdéseket illeti, a CEF-fel kapcsolatban. Már az elején is elmondtam, hogy ezt én prioritásként akarom kezelni, és a bizottság erre pozitívan reagált, és növekedést javasol ezen költségvetési tételnél. Nos, azt kell garantálnunk, hogy a költségvetési eljárás keretén belül az ügynökségek és a közös vállalkozások a közlekedés területén megkapják a nekik járó költségvetést, és ne legyen további megszorítás. Azt várjuk, hogy nem lesznek megszorítások a személyzet szintjén az ügynökségeknél 2018-ban. Ez a parlament álláspontja, és ez megfelel azon iránymutatásoknak, amelyeket márciusban közösen elfogadtunk. Elnök asszony, itt meg is állnék. Tisztelt kollégák, azt szeretném, hogyha az itteni jelenlétem a beszélgetésünk kiinduló pontja legyen, lenne. Megvan tehát a költségvetési tervezet, de az önök olvasata, értelmezése nagyon fontos számomra előadóként és az egész költségvetési szakbizottság számára, a kollégáim számára is. Ezért tehát köszönöm, hogy meghívtak ma. Nagy örömmel várom az észrevételeiket. Ezeket én tovább viszem magammal, és az további együttműködést is nagy érdeklődéssel várom. Euh, nagyon köszönöm, Müresen úr. Rögtön meg is adnám a szót a mi jelentéstevőnknek, Tosanovszki úrnak, aki el fogja mondani, hogy ő mit gondol a közlekedési kérdésekről, aztán pedig a különböző árnyék előadóknak adnám meg a szót, és nekem is vannak kérdéseim. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Mureszen úr, ezeket a bevezető szavakat. Köszönjük az információkat, a tájékoztatást a költségvetési javaslatról. Én vagyok a TRAN szakbizottság részéről a jelentéstevő, és itt szeretnék egy pár kérdést felvetni. Pár olyan kérdést, amelyek számomra fontosak, és amelyek a mi bizottságunknak a szakterületét fedi le. Ami a Connecting Europe Facility-t illeti, örülünk, hogy örülök, hogy több lesz a forrás erre, ugyanis egy olyan eszközről van szó, amely a közlekedési programokat finanszírozza. Az elmúlt években, az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy csökkentek, az összegek, illetve átletek szervezve ezek az összegek. Úgyhogy most nagyon örülök, hogy méltó szinten kap majd finanszírozást ez az eszköz. Mit is kell tennünk? A közlekedési projekteket vonzóbbá kell tennünk a magánbefektetők számára használunk különböző támogatási formákat, így adjuk meg a lehetőséget arra, hogy az infrastruktúra megfelelőképpen fejlődhessen. Az egyik prioritásunk az a vasúti közlekedés összekötése Európa szerte. Ez összecseng azzal, amit ön is mondott. Munkahelyteremtés, illetve biztonság, illetve a munkahelyek biztonsága. A vasút több Európát és több infrastruktúrát jelent egyben. Meg vagyok győződve arról, hogy a Galileót és az Egnuszt, ezt a két műholdas rendszert felhasználhatjuk a közlekedés területén is. Nagyon sok pénzt öltünk ezekbe a projektekbe ezekbe a projektekbe, amelyek jó alapját képezhetik a navigációs rendszereknek, és nagyon pontos navigációs rendszerként működhetnek. Ezek is jó üzleti lehetőségek. És megfelelő időjeleket is kapunk ezen műholdaknak köszönhetően. A Galileóval és a csökkentéssel kapcsolatban, tehát a források csökkentésével kapcsolatban nem teljesen értettem, hogyha jól értettem, akkor itt csökkentésről van szó. A műholdas rendszerek támogatják a közlekedési alkalmazások sokszínűségét, csökkentik a közlekedési, és növelik a közlekedési áramlást, itt a kísérleti projektekre vonatkozó javaslat a mi szakbizottságunktól származik, 23 javaslat, amely 28 millió eurós javaslatokról van szó összesen. Szerintem ez jó alap, jó kezdőpont a, jelen, a jelenleg is működő programok továbbfinanszírozására vonatkozóan, illetve új projekteknek a finanszírozására vonatkozóan. Nagyon várom a közös munkát, várom az árnyék előadókkal való közös munkát, és természetesen amennyire csak lehet, annyi ö, forrást szeretnénk a következő költségvetéshez. Köszönöm. Köszönöm, Tusanovszki úr. Most pedig az árnyék előadó, az árnyék előadóik a szó, Melinescu úr először is. Köszönöm, köszönöm ezt a, ezt a bemutatkozó szöveget is. Nagyon jó, hogy Öttinger úr ezeket már el, ezeket az adatokat már elfogadottnak tekinti, ami a közlekedési vetületet illeti. Szerintem a legfontosabb az, hogy megnézzük, hogy a félidős felülvizsgálatnak az eredménye az megfelelőképp megfelelőképpen, a tartalék megfelelőképpen jelentkezik-e a költségvetésben, ugyanis ez fontos a Connecting Europe Facility számára, hiszen ebből a költségvetési sorból így beavatkozhatunk a munkára vonatkozó költségvetési sorba is, tehát kettő fontos forrása is lehet a közlekedés finanszírozásának. A kollégánk nagyon sokat beszélt a műholdas rendszerekről. Az EGNOS egy, egy az ilyen műholdas rendszerek közül. Ahogyan ön is tudja, teljes Európát nem fedik le ezek a műholdas rendszerek. Éppen ezért forrása, pénzre lenne szükség Európa számára, Észak-Európa számára, hogy a dél-keletet le tudjuk fedni, illetve Ukrajnát le tudjuk fedni. Itt nem közlekedési pénzekről beszélünk, hanem szomszédságpolitikai forrásokról. Hogyha nincs semmi erre vonatkozó jelenlegi javaslatban, akkor szerintem ezt javasolnunk kellene, vagy legalábbis a néppárt fog ilyen módosítókat benyújtani. Nem nagy pénzekről beszélünk, itt mondok 10 millióról, ez szinte semmi, csepp a tengerben, mert ez szükségünk van arra, hogy az Európai Unió keleti, illetve délkeleti részét lefedjük. Köszönöm, illetve még egy dolog. Remélem, hogy további, továbbra is támogatni fogja az Interrail projektet ugyanis már mindenhol, bejelent, mindenhol bejelentette, hogy ezt támogatni fogja, ez kívül fontos, köszönöm. Látom, hogy itt egy kis mosoly hagytál azon, tehát ez már pozitív dolog. Egy-két dolgot, egy-két kérdést még vennénk, és utána esetleg válaszolna, vagy most? Inkább most szeretnék rögtön válaszolni, ugyanis voltak konkrét kérdések. Először is a félidős felülvizsgálatnak a tartalékai bele lesznek véve a költségvetés tervezetbe. Ezt reggel már megnéztük, tehát a Horizont 2020, a Connecting Europe Facility, az Erasmus, stb. Ami pedig a rugalmassági eszközt illeti, ezt is megfelelőképpen finanszírozunk, ugyanezt a többéves pénzügyi keretnek a félidős felvizsgálatán láthattuk. Ez az, amit már most tudunk. Ami a keleti eh, szomszédságot illeti, itt Ukrajna került elő. Az egyetlen dolog, amit tudunk, az az, hogy 8,9%-os lesz a növekedés a keleti szomszédság politikánál. Ez 56 eh, millió eurót jelent összességében. Pontosan nem tudjuk, hogy eh, mire fogják felhasználni ezeket a forrásokat, de feljegyzem magamnak, hogy itt a projektek, illetve Afrika-Ukrajna között kapcsolat van. Ezt feljegyzem annak érdekében, hogy ennek majd ezt tudjuk követni. Agnos és Galileo 9,6%-os csökkenést látunk a bizottság tervezetében. Ezt meg fogjuk vizsgálni, hogyha önök számára ez nem elfogadható, ha az önök szakbizottsága számára ez nem elfogadható, akkor a bizottságnak azt jelezni kell interrail, ez egy fontos kérdés. Nem titok, a frakcióknak az elnöke a State of the Union-ra reagálva bejelentette, hogy támogatja, hogy minden 18 éves európai fiatal kapjon egy ingyenes interrail jegyet 2018-tól. Én vagyok az általános előadója a költségvetésnek. Én a politikai prioritásokba, iránymutatásokba, parlamenti iránymutatásaiba ezt beleveszem a 2018-as költségvetésbe, annak érdekében, hogy megtaláljuk a finanszírozási forrást már 2018-ra. Ezt már nyilvánosan is bejelentettük. Öttinger biztos úr azt mondja, hogy kész az Interrail kezdeményezést finanszírozni, de nem akarja, hogy ez rosszul hasson ki a már most létező és futó projektekre. Mi is ezt írtuk bele az iránymutatásokba. Szeretnénk finanszírozni, de stabil, hosszú távú, fenntartható módon. Éppen ezért külön költségvetési sorra van szükség, tehát az Erasmus-tól külön sorra lenne szükségünk, hogy az Erasmus-ra ne hasson ki rosszul ez a ez a projekt. Éppen ezért új jogi alapra van szükség. Ezt viszont már nem Öttinger, hanem Navracsics biztos úrnak kellene javasolnia, vagy Bulc biztosnak, aki ugye a közlekedéssel foglalkozik. Hogyha a kollégáknak a többsége itt a Trendben is támogatják az Interrail projektet, akkor a következő lépés az kell, hogy legyen, hogy um, meg kell bizonyosodni arról, hogy a, bizony, hogy a biztonság előké, hogy a bizottság előkészítse ennek a jogi alapját. Eddig még az Interrailről nincs semmi konkrét dolog a költségvetési tervezetben, mert nincs annak jogi alapja. Volt már egy kísérleti projekt, amelyet tavaly javasoltak és idén indult el, de ez nem fedi le a csoportunk elnöke által megfogalmazott célokat. Nincs még jogi alap, ezért a bizottsággal, a megfelelő biztossal együtt kell dolgozni, és az önök szakbizottságának itt fontos szerepe van. Fontos, hogy a jogi alap megfelelőképpen alakuljon, és így a tárgyalásokba, amelyeket a tanácssal folytatunk, tanácsal a bizottsággal folytatunk, ez már kész legyen ősszel, még mielőtt a jövő év eljönne. Tehát Navracsics vagy Bulc biztosoknak le kell alakítaniuk a jogi alapját az interjér projektnek. Őszintének kell lennünk, vajuk be, hogy nem tudjuk, hogy itt milyen összegekről beszélünk. A bizottság szerint 51 millió euró van az egyes, az első költségvetési részben, ezt az interjére felhasználnák, Látjuk, hogy ez már sokkal több, mint a kísérleti projekt, amely idén futott, fut. Legyünk realisták, meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk mindenkinek, minden 18 éves fiatalnak interjegyet adni. Tudjuk, hogy vannak kötöttségek a éves pénzügyi keret tekintetében, a felidős felülvizsgálatnak a tekintetében is, úgyhogy együtt kell dolgoznunk a bizottsággal, hogy meglegyen a megfelelő jogi alap, amely hosszú távon öm, stabilan és fenntarthatóan tudja finanszírozni ezt a projektet. Köszönöm, mondja az elnök. Folytatjuk a kérdés-válasz részt. Ertug úré a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönjük Muresen úrnak, hogy itt van velünk. Jó önt itt látni. Az az öröm ért engem, hogy most elmondhatom, hogy Repini asszony, az árnyék előadó, mit is szeretne um, mit is szeretett volna itt elmondani. szeretne köszönetet mondani az előadónak, illetve az árnyék előadóknak, minden kollégának, aki részt vett kísérleti projektekben, illetve előkészítő programokban. 58 kísérleti projekt van a közlekedés, illetve a turizmus tekintetében. 19 új kísérleti program, PP1, 50 a turizmusban, 5 javaslat arra vonatkozik, hogy a mostani kísérleti projekteket támogassuk. Az, az SND 7 kísérleti projektet javasolt, Grappini asszony kísérleti projektje a helyi turizmusnak a népszerűsítését célozza Európa szerte. Más frakciók, ALDE és GUE is támogatták azt. Ez eszemdén túl természetesen. Ennek a projektnek az a témája, az a lényege, hogy a helyi mm, szálláskezdeményezéseket támogassák vidéki területeken, illetve a kollaboratív közlekedési formákat Európa szerte, így népszerűsítve potenciálisan um, turista útvonalakat. Egy millió euró lenne a költségvetése ennek a projektnek. Ami ez előkészítő um, cselekvéseket illeti, öt ilyen van a PA1-ben. Folytatni fogjuk azt a kis ezt az előkészítő projektet, amelyet a néppárt indított a tengerészeti szektorban. A szocialista kolléga, Lepeda kolléga indított egy kezdeményezést, amelyel a kulturális örökségünket vége, védjük. A szocialisták, a liberalisták, liberálisok, illetve a néppárt támogatja ezt, Négy előkészítő tevékenységet javasolt a szocialista frakció. A szocialista kolléga Újhely István azt javasolja, hogy a Bridge Tourism projektből legyen egy előkészítő tevékenység, illetve az intelligens közlekedési rendszerbe vagyok bele az intelligens kerékpározást is. A költség, a közlekedés, illetve a turizmus, tegenforgalom rendkívül fontos, ugyanis ez kihat a gazdasági növekedésre, a szociális fejlődésre. Éppen ezért fontos, hogy megfelelő forrásokat kapjanak ezek a szektorok, ugyanis ezekkel a gazdasági hanyatlás ellen, illetve a munkanélküliség ellen lehet harcolni. A szolgáltatások sokszínűségét továbbra is támogatni kell, annak érdekében, hogy Európa továbbra is vezető szerepet játszhasson a turisztika területén. Még egyszer nagyon köszönöm az előadónak, illetve az árnyék előadóknak, köszönöm a jó munkát, köszönöm mindenkinek, aki benyújtott kísérleti programokat, vagy előkészítő programokat. Reméljük, hogy a budget bizottságban majd támogatni fogják ezeket. Köszönöm, köszönöm, uram. Most pedig Deninska úri a szó. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, köszönöm, elnök asszony. Jó, jó, urasan úr, hogy itt van velünk. Lenne egy pár megjegyzésem, ahogyan ön is említette, nehezen lehet más prioritásokat elképzelni, mint amelyeket itt hallottunk, úgyhogy támogatásunkra biztosítjuk önt. A Transzakbizottság és egészen pontosan a munkánknak a közlekedésre vonatkozó részének tekintetében látható, hogy itt a két prioritás az összecseng. Egyrésztről ott van a, ott van a közlekedés, amely a motorja a foglalkoztatás növelésnek, illetve a gazdaság, növelés, gazdaság támogatásának, de a biztonság és a védelem is igen összekötődnek. Ezért fontos megnézni, hogy milyen finanszírozási források vannak a biztonság, illetve a védelem biztosítására, hogy a lehető legjobban tudjuk felhasználni ezeket a forrásokat. Nagyon jó példa repülőterek. Ez nem csak a terör, az itteni terrorista cselekmény miatt fontos téma, hanem azért is, mert ez egy nehéz teher mindenki számára, minden repülőtér számára, hogyan lehet ezeket a kérdéseket jól kezelni. Nem akarjuk az embereknek az életét komplikálni, az utazó embereknek a, az életét komplikálni, hanem segíteni, egyszerűsíteni szeretnénk azt. Értékelem, hogy bejelentette, hogy növelni fogják az alapokat. 4,7%-os növekedés az jó, de látnunk kell, hogy az elmúlt időszakban csökkenés is volt, tehát itt van még, van még hova fejlődni, de mégiscsak pozitív jeleket láthatunk a költségvetés oldaláról. Ez a kérdés merült fel bennem, Hát az Interrail kapcsán. Az Interrail elnézést, de mega, és akkor mega projektnél, mondjuk így mega projektként kezdődött, de nem tudom, hogy ez az oktatáshoz mennyiben járul hozzá, a fiatalok oktatásához mennyire járul hozzá. Azt sem tudom, hogy az egységes európai közlekedési hálózathoz ez hozzájárul-e? Nem tudom, hogy nem diszkriminatív-e, hiszen csak egyfajta közlekedési formáról beszélünk. Támogatom a vasutat, de el kell mondanunk, hogy ez itt talán diszkriminatív. Én befektetünk, vagy be fogunk fektetni alapokat olyan valamibe, aminek tudjuk, hogy nagy politikai vetülete van, de ennek ki kell elégíteni azokat a kritériumokat, amelyeket már említettem, és amelyeket, amelyeket ön említett, tehát nem szabad, hogy más sikeres projektetnek a kárára valósítsuk meg ezt a projektet. Ezt sem szabad, hogy 8%-kal csökkentsük a Galileo, illetve az Agnos költségvetését. Ez egy szerencsétlen helyzet. Szerintem a Galileo és az EGNOS a jövőbe fektet be, az a jövőbe való befektetés, amelynek van közlekedési dimenziója, van szolgáltatási dimenziója, amelyet még nem aknáztunk eléggé, illetve véleménybiztonsági vetülete is van. Tehát, hogy ezt csökkentsük, és így támogassuk az interrail kalandot, szerintem az nem jó, ez nem szerencsés. Gondolom érti, illetve, hogy mit szeretnék én mondani, illetve a frakció mit mondana. Tehát, hogyha csökkentjük az interjét, akkor tudtam támogatni. Valásan úr, Kettő-három dolog már előkerült itt, kivéve egy valamit. Tosanovszki úr is említette már a magánbefektetőket. Szerintem itt még van potenciális, öm, potenciálisan kiaknázható finanszírozás, amelyel ezt a szektort jobban tudjuk támogatni. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, Talicska úrnak, Kenenen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt elnézést szeretnék Konicsna asszony részéről kérni, aki árnyék előadó. Szeretné, hogyha a multimodális közlekedés komolyabb támogatást kapna, és hogyha investálnánk a vasutak jövőjébe, komoly kihívást jelent, ugyanis mindez jelenleg az Európai Unió számára. A mobilitási csomag részeként szükség van további alapok folyósítására, az innováció potenciáljának fokozására, az alacsony szénkibocsátású innováció támogatására. Méltányosan kell tehát alapokkal rendelkeznünk e területeken. Klímaváltozás, kibocsátás, csökkentés, mind-mind ilyen témák. A jövőbeli ügynökségek kérdése humán erőforrások támogatottsága, és ilyen kérdések. Monitoring, közlekedési kibocsátások, nyomon követése mind-mind ilyen témák. Pászikut úr, most tessék. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm. Az Enviszak bizottságban a témafelelős úrral, főelőadóról már találkoztunk, most pedig a Tranban. Amikor a költségvetési prioritásokról beszélünk, központi biztonság, munkahelyteremtés fontos, de milyen minőségű munkáról beszélünk? Tartós, jövőbe mutató munkában kell gondolkodnunk, és ezt a vitát kell lefolytatnunk. Talán ez hiányzott a javaslatából amikor a saját prioritásait ismertette. A legkulcsfontosságúbb vita az az Európai Unióban létrehozó munkák minőségétől fog függni, jót kell tennünk e téren, milyen típusú infrastruktúrát építünk ki, hiszen a most promotált infrastruktúra ott lesz a következő évtizedben is. Egyetértünk kollégáimmal, így Kilon asszonynal is, abban, hogyha ugyanakkor a klíma célokat is el akarjuk érni, akkor az építendő infrastruktúráknak a tartós eh, klímakihívásoknak is megfelelőnek kell lennie. A párizsi megállapodás végrehajtásakor biztosítanunk kell, hogy otthon megfelelően járunk el, mind a környezetvédelem, mind pedig a munkahelyteremtés területén, amelyek kard-kardba öltve valósulhatnak meg a jövőben. Ezt a fókuszt szerettem volna jobban a bevezető gondolataiban kihang, kihallani, de biztos vagyok abban, hogy összpontosít majd erre. Ezért is javasoltunk néhány költségvetési sort és kísérleti projektet, oktatás, gyermekek, fenntartható közlekedés rendkívül fontos számunkra, hiszen amikor az oktatással, tanítással kezdjük, akkor annak tartósan lesz eredménye a jövőben is. Az ilyen dolgokat keressük a javaslatában, és szeretnénk konstruktívan, építő jelleggel, együttműködés szellemében beépíteni a jelentésébe. Köszönöm. Gornyis úr. Köszönöm, elnök asszony. Röviden szeretnék szólni. Egyetlen kérdést tennék föl. Meghallgattam a költségvetési prioritásokat a témafelelősről, a munkahelyek és a biztonság tematikájában. Ezen célok ildomosak. Azt is hallottam, hogy utalt a foglalkoztatás területén az Erasmus program fejlesztésére. Valóban. Egyik olyan programról van szó az Erasmus esetében, amely valóban aktíva, aktívumként eh, nevesíthető az EU-ban. A mm, bürokratikus kötelmeken túlmenően ismerjük a költségtényezőket, és ismeretesek a hatások is. Jó magam, pártosan érvelek az Európai Unióban olyan programok mellett, amelyeknek hála az állampolgárok és az EU polgárok is valóban saját véleményüket formálhatják meg. Elővigyázatosnak kell ugyanakkor lennünk. Magam is dékánya voltam egy olyan nyelvi fakultásnak, ahol 27 különböző nyelvi, civilizációs és nyelvi kurzust tartottunk. Érdekes volt, amikor a spanyol tanuló francia diákok hat hónapot Madridban tölthettek, és mindezt mondjuk a szülők pénzügyi háttere nem tette lehetővé, cserébe cserediákokat fogadtunk Spanyolországból, és a Franciaországban eh, elsajátítható szaktudást eh, birtokolhatták ennek hála, de vigyáznunk kell. Mind az Erasmusnál, mind a helyi önkormányzatok által kidolgozott eh, programoknál el kell kerülnünk az egyetemi turizmus csapdáját. Ugyanis sokszor a diákok Persze azt mondjuk, jó, hogy külföldre utazhatnak. Rendben, ez eddig rendben van, de ez még önmagában a szakmai képzésükhöz nem járul hozzá. Csak akkor, ha bizonyos szintű nyelvi ismeretekkel rendelkezik már, készségekkel például saját szakterületén, egyrészt, másrészt pedig valamilyen minimális szakismerettel rendelkeznie kell a diákoknak, azon nyelven is, amely célországként tanulmányi cél lesz számokra külföldön. Ha ez nem így van, akkor mindez idegenforgalmi tapasztalat lesz a diák számára, de szakmai gyakorlatához nem járul hozzá. Mellette vagyok ezen programnak, nem biztos, hogy azonnali következtetéseket és pozitívumokat lehet belőle levonni szakmai téren, munkahely teremtés terén, terén viszont mivel a vám korlátaink csökkennek, így egyre inkább versenytársaká váltak a harmadik országbéli munkavállalók, akik 20-30-szor kevesebbet keresnek, mint nálunk. Ezek strukturális problémák, amelyeket nem tudunk orvosolni kifejezetten csak költségvetési kiadások, ráfordítások mentén. Viszont egyetértek, mint mondottam, a külfölddel folytatott cserébel, de csak akkor, hogyha nagyon komolyan veszük mindezt, és kifejezetten megcélozzuk azon diánkokat, akik egy sajátos készséget és nyelvi készségeket kívánnak egy adott szinten el, elsajátítani. Köszönöm. Köszönöm, Gornis úr. Én vagyok a TRAN elnöke, és köszönöm, hogy az Erasmus programról szólt Golnis úr, de jó magam, ennek nem vagyok felelőse. Golnis úr, e, kérem, engedje meg, hogy válaszoljon. Én azt hittem az Interrail-ról, az Interrail-ről szeretne beszélni. Nem magam kezdeményeztem azt, hogy az Erasmusról szóljak, hanem a meghívott főelőadó úr az Erasmusról ő beszélt, és közvetetten az idegenforgalomhoz és a közlekedéshez is becsatornázható e téma, hiszen az ifjúságot célozza meg. Jó magam, csak referáltam az elhangzottakra, az előadótól elhangzottakra, nem kifejezetten a szakbizottság többi többi tagját céloztam meg. Hallottuk az ön Erasmusról kialakított véleményét, Van de Köszönöm szépen. Üdvözlöm Siegfried kollégánkat itt a Transzak Bizottságban ma. Három dolgot szeretnék elmondani. Először is az FC. A költségvetési szakbizottság az FC 1-ről, 2-ről, mit gondol? Valóban kiterjesszük a beruházási programját az EU-nak ezen keresztül? Nagyszerű lenne, ha ez így lenne, viszont ez valami olyan dolog, mint az előadó úr is mondta, hogy fontos. De hát szinte ez magától értetődik. Viszont a CEF nem ugyanarról beszél, mint a másik téma, hiszen itt támogatásokról, és kölcsönökről beszélünk, két dolog tehát. Aztán a kohéziós alapok és a közlekedési ágazatba való beruházás. Látjuk a lehetőségek tárát, gyakorlati aspektusok tárát és a kohéziós alapokban, hogy további közlekedési beruházásokat eszközölünk. Ez egy lehetőség a tárházból. De a Költségvetési Bizottság mit gondol erről? Hogyan lehet ezt működőképes tenni? Aztán, amikor az, in, az Interrailről beszélünk, akkor uh, Manchesterre is utalnék. Nem szeretném, hogyha újra uh, akadályokat és uh, um, falat húznánk itt egymás között. De mi ezt nem akarjuk. Az elmúlt néhány évben tragikus eseményeket tapasztaltunk, új költségvetési sorokat hoztunk létre, pontos azon ilyen tragikus helyzetek orvoslására. Ami ezt a projektet illeti, Weber úrnak és Litka Landorf uraknak, Telicska uraknak és Landorf úrnak hála nem igazán érzem, hogy jó úton járnánk. Hans asszony is ezt sugalja. A múltban lefolytattuk már ezt a vitát, de tényleg az biztos, hogy mindezt elmondjam. Köszönöm Bimond nekem Pórnak a gondolatokat. Kramer úrnak adom most meg a szót. Äh, Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy a munkahelyeket, a fenntarthatóságot illeti egyértelmű. Évtizedek óta ugyanazt ismételgetjük, és ennek ellentmond a valóság. Ezért kell megnéznünk pontosan, hogy mibe is ruházunk be. Két példám lenne, pozitív példám. Németországban 92-ben le kellett volna zárni egy intézményt, ennek ellenére nem zárták be, és most ezerszer annyi utas van, és ez nagyon sok munkahelyet teremtett. Düsseldorfban ezt így is mondják, hiszen naponta 500 utasa volt, le kellett volna zárni, már a 33 ezeren használják naponta. Tehát hogyha ilyen nagy növekedés van az utasok között, akkor látjuk, hogy egy kis projektből is milyen nagy beruházás lehet. Mi a nagy projektekbe akarunk beruházni, ami iránt nem igazán érdeklődnek. Az egyik kedvenc projektem a Lyon-Torino amely 12 milliárd euróba került volna, aztán a francia szemvevőszég azt mondta, hogy nem 12, hanem 26 milliárdba fog kerülni, és naponta, naponta 5 három helyet öt TGV fogja használni. És hogy a munkahelyekkel mi van, azt nem tudom. Húsz éven keresztül fogják fúrni az, alp, az alpokat emiatt. Hát több száz ilyen projektet tudnak megnevezni, ahol sokkal kevesebb pénzre lenne szükség, és sokkal több munkahelyet lehetne teremteni. És ezt soha nem vesszük figyelembe a számításainknál. A nagy projekteknél, hogyha megduplázódik az utasok száma, akkor arra büszkék vagyunk. Közben, hogyha megnézzük, hogy a munkahelyekkel mi van, az nem tiszta. Ezért tehát meg kell néznünk, hogy milyen kis projektekkel tudunk foglalkozni, amelyek százalék számban az utasok növekedésében sokkal eredményesebbek. Tehát ebbe az irányba kell elindulnunk. Másodszorban, ami a tisztességes versenyt illeti, Németországban szinte teljesen leállították az éjjeli vonatokat, mert nem kifeződőek. Közben 23 repülőtérről tize, repülőtér közül 17 deficites. Ezeket nem akarják leállítani. A vasút környezetvédőbb, több munkahelyet teremt, ott nem engedik ezt meg. Hogyan tudnak erre reagálni? A bizottság és az önök kollégái érdeklődéssel hallgatnám ezt meg. Elnök, köszönöm szépen, Kamer úr. Meissner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék szót kérni én is. Sok fontos dolog elhangzott, az biztos, hogy minden egyes centre szükségünk a CEF-fel kapcsolatban és a TEN-T hálózattal kapcsolatban. Az igaz. Az viszont nem hangzott el, hogy nem csak a közlekedéspolitikusok, hanem a belső piac szempontjából is nagyon fontos mindez. És ezért nem szabad csökkenteni ezen rendszerek költségvetésén, ez nem csak a közlekedési szakbizottságnál fontos. Az interrail kapcsolatban Fandekam már beszélt Alexander Lambdorszról, és hogy másként kell megkülönböztetni ezt a javaslatot. Két fiatal német javasolta, hogy ingyen kapjon mindenki 18. születésnapjára egy ilyen vonatjegyet. Hát, hogyha én lennék a télap, akkor nagyon jónak tartanám, de nem vagyok. Hogy évente ez mennyibe kerelnő, azt tudom, hogy Lambsdorff és Telicska urak hogyan vélekednek erről, azt mondták, hogy ezt nem lehet így megcsinálni. Mindenki nem engedheti meg magának mi van egy olyan szigeten élővel, akinek nincs is vasút, őket ez nem érintheti, tehát végig kell gondolni itt a részleteket. Azt gondolom, hogy a bizottság javaslata megközelítése helyes, meg kell nézni, hogy milyen alapon lehet azt elérni, hogy a fiatalokat közelebb hozzuk Európához. Az ilyen ajándékozás szerintem nem a megfelelő megoldás. Merci beaucoup, Madame Meissner. Ennek köszönöm szépen, Meissner kolléga. Én magam, előadó úr, Szeretném elmondani, hogy önnek központi szerepe van jelenleg, és biztos, hogy nagyon fontos, hogy ön aktívan közelítsen a dolgokhoz. Fontos, hogy hosszú távon gondolkodjon. Ma már nem lehet rövid távon dolgoz, gondolkozni, két okból. Az egyik az, hogy gazdasági inségidőket élünk. Az Európai Unió költségvetése nem eléggé nagy ahhoz, hogy bármit megengedhessünk magunknak. Tudván, hogy ráadásul a Brexitre is előre fel kell készülni, és tudnunk kell már most, hogy csökkenni fog a költségvetésünk. A második nagyon fontos dolog, szerintem, ami a hosszú távú gondolkozást illeti, az az, hogy az egyik közlekedési projekt, hogyha ezt elindítjuk, akkor az mindig több éves projekt lesz és most már nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy olyan projekteket indítsunk, amelyek a környezetet károsítják, és mindeközben gazdasági szempontból is károsak, mert nem hoznak létre munkahelyeket. A számvevőszék jelentéseiből egyre több van, és egyre inkább rámutatnak arra, hogy mely projektekbe fektetett be Európa, ahol a beruházás visszatérülése, megtérülése nulla. Harmadik dolog, amit fontosnak tartok, erről lehet beszélni, de az interrail kapcsolatban én ezt egy fontos és szükséges eszköznek tartom két okból. Elsőként ismét meg kell erősíteni az európai polgári érzést, hiszen az európai integráció itt a tét. Hogyha ezzel a vonatjeggyel a kulturális tapasztalatcserét tudjuk megkönnyíteni a fiatalok között, akkor azt gondolom, hogy ezt meg kell erősítenünk. Tudom, három milliárdba kerül, de a fiatalok életében ez egyszerűen megfizethetetlen. Másodszorban, megint csak nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel kapcsolatban még vannak bizonytalan pontok. A kísérletezés, hiszen ez itt egy kísérlet, nem pedig egy általános megközelítés. Ez a kísérlet az Erasmus plusz költségvetését fogja eterhelni, mert hogyha igen, akkor azáltal az egész programcsomag költségvetését fogja terhelni, miközben tudjuk, hogy az Erasmus plusz mennyire hasznos. Tehát hogyan lehet itt majd választani a kettő közül? Utolsóként pedig, ami a szakbizottsági projekteinket illeti, tudjuk minnyáján, és egyetértünk abban, hogy mi a jövő közlekedési módja a vasút, és holnap minden a fenntartható városi mobilitás körül fog forogni, jön a digitalizáció a közlekedésben is. Önök, ami a kritériumokat és a becsléseket illeti, hogyan számolnak ezen kérdésekkel? Köszönöm, előadó úr. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy megválaszoljam az elnök asszony kérdését, utolsó kérdését. Egyetértünk. A közlekedés területén hosszú távú projektekkel kell foglalkoznunk. Fontos, hogy létrehozzuk a keretet. Ön beszélt a Brexitről is. 2018 során a Brexitnek nem lesz kihatása az EU-s költségvetésre, mert 2018-ban az Egyesült Királyság még továbbra is teljes jogú tagja lesz az EU-nak. Ez azt jelenti, hogy továbbra is teljes joggal fog rendelkezni, teljes haszonélvezője is lesz az EU-tagságnak, de igaza van, hogy a költségvetési keretekben már be kell számítani azt, hogy az Öttinger úr által bejelentett ma délelőtti költségvetés tervezet 160 milliárd eurós kötelezettségvállalást jelent, és ez abszolút értékben a legmagasabb EU-s költségvetés eddig. És tudnunk kell, hogy természetesen ezt a következő években meg fogják kérdőjelezni. Tehát a Brexit jövőre nem fog kihatni a költségvetésre, hiszen az Egyesült Királyság továbbá is teljes tag 2008-ban. De az, hogy blokkolják a tanácsnál az MFF-et a brit választásokig, azt jelenti, hogy egyelőre nem lehetünk biztosak abban, hogy a jövő évi költségvetés mire fog alapulni. A 2013-as politikai prioritásokra, amikor úgy döntöttünk, hogy amikor a 2014-17-es időszakról döntöttünk, vagy mennyire tudunk rugalmasságot bevinni a költségvetésbe, és új prioritásokat is figyelembe venni. Az Egyesült Királyság lesz az egyik fő haszonélvezője az MFF felülvizsgálatának, hiszen mit is teszünk majd az MFF-fel? A Horizon 2020-ba akarunk plusz 200 milliót költeni, többet akkor a Kozmébe, az Erasmusba, a CEF-be befektetni, és az Egyesült Királyság a legnagyobb haszonélvezője a Horizont 2020-nak. Jókkal, hiszen a brit egyetemek világvezetőek, ezt minnyáján tudjuk, mert az Egyesült Királyságbeli kutatóközpontok kiválóak. Ezen nagyon jó okból az Egyesült Királyság haszonélvezője a Horizont 2020-nak, és ezért az MFF felülvizsgálata is pozitívan érinteni, hiszen több forráshoz jutnának hozzá a Horizont 2020-on keresztül. Az interrail kapcsolatban, ezt több kolléga is említette, az együttműködés a Költségvetési és a Közlekedési Szakbizottság között rendkívül fontos, és nagyon fontos a bizottság részéről az is, hogy egyértelmű hatástanulmányt készítsenek. Egyelőre több vélemény készült és létezik. Telicska úr, Meissner asszony, Wim van de Kamp nagyon fontos munkát végeztek. Tudnunk kell, hogy pontosan, hogyha az interjére költünk, akkor egyrészt az mennyibe fog kerülni önök beszéltek egy olyan összegről, amely eléggé szkeptikus, hogyha minden egyes polgár élne ezzel a lehetőséggel, a jelenlegi diszkont áron az mennyibe kerülne. Tehát biztos, hogy diszkont áron tudna az EU hozzájár, hozzájutni ehhez, de nem tudjuk, hogy mekkora lenne ez az árengedmény. Tehát nem tudjuk, hogy mennyibe kerülne, és nem tudjuk, hogy milyen pozitív hatással lenne ez a gazdaságra, azon tények alapján, hogy a, hogyha a fiatalok utaznak, akkor ott pénzt költenek el, ahova elutaznak, és ezzel támogatják az ottani gazdaságot. Amikor az elején az Erasmusról beszéltünk, a nemzetközi tapasztalattal növeljük a fiatalok versenyképességét a munkaerőpiacon is tudom, hogy az, hogy egy hónapig Európában utazgasson valaki, az nem ugyanazt jelenti, mint hogy egy másik országban végeznénk egy PhD-t, de ez egy nagyon fontos első lépés, különösen 18 évesen. Én teljesen támogatom azokat, akik azt mondták, az elnökasszony volt ez, hogy európai identitást fogunk létrehozni. Új kultúrákhoz, új országokhoz férünk hozzá, hogyha új nyelveket tanulunk, más iskolákba látunk bele, ez nagyon fontos előny lehet. Tehát őszintén fel kell mérni ezt a projektet. Ez alapján tudunk majd dönteni, hogy tudjuk, hogy ez esetleg fennálló bizonytalanságokra hogyan tudunk reagálni. A bizottságtól kértük ezt a hatástanulmányt, és azt gondolom, hogy a két szakbizottságunk itt közösen kérheti ezt a bizottságtól, és nyomást gyakorolhat a bizottságra, és hogyha ezt megkaptuk, utána tudjuk majd ezen információk alapján eldönteni, hogy mi lesz az álláspontunk, hogy az MFF számára ez mit jelentene, és a jövőben milyen kihatásai lehetnek. Wim van de Kamp az EFSI-vel kapcsolatban. A bizottság azt javasolja, hogy az EFSI 2-t tartsuk fenn, de az én véleményem az, mindig is azt mondtam, hogy az EFSI azért jó projekt, mert a beruházási ö, különbséget tudja csökkenteni, de azt kell felmérnünk, hogy milyen hozzáadott értéket jelent ez az innováció és az EFSI beruházás beruházások kiegészítő jellege szempontjából. Az EFSI 2-vel az EU költségvetési garancia 16-ról 26 milliárd euróra nőne, de abszolút értékben ez azt jelenti, hogy a mi hozzájárulásunk 8-ról, 8 milliárd euróról nem 13-ra nőne, mert nem 50%-os arányt alkalmaznánk, hanem csak 40%-osat, tehát ez kevesebb lenne. Az EU költségvetésére tehát a bizottság azt javasolja, hogy az általános tartalék 640 millió euró lenne az EFSZ-re. A jó hír az, hogy a Költségvetési Szakbizottság az Econnal közösen elutasította a bizottság javaslatát, amikor a CEF-ből is mobilizálni akartak volna egy összeget, és ez az önök szakbizottságának az érdekében is áll, hogy a CEF pénzügyi eszköztől semmilyen finanszírozást nem vesznek el az EFSI-hez. Ha az EFSI-t fenntartják, akkor fontos, hogy az általános költségvetési tartalékból hozzák ezt létre. Nagyon egyszerű a helyzet. Minden kolléga benyújtotta értékelésre a kísérleti projekteit, és május 3-án a határidő előtt beérkeztek ezen kérések. Mi ezt továbbítottuk az Európai Bizottságnak, hogy értékelje ezen projekteket. Amint megkaptuk az értékelést, és tudjuk, hogy mely projektek kaptak A vagy B besorolást a bizottság részéről, akkor fogjuk a csomagot létrehozni, ahogy ezt már korábban is, az elmúlt években is tettük, azon projekteket fogjuk kiemelten kezelni, amelyek re a bizottság A vagy B-t adott. Tehát, hogyha egy kolléga projektje A vagy B-t kap, akkor jó esélye van annak, hogy azt finanszírozni fogják, hogyha rosszabb jegyet kapott a projekt, akkor javítani kell még ezen kísérleti projekten, és esetleg később, jövőre ismét benyújtani őket. Egyensúlyt kell kialakítanunk az összes szakbizottság között, de hogy már tavaly is ez történt, biztos vagyok abban, hogy a Transzakbizottság nagyon érdekes projekteket fog benyújtani, és utána ezt majd a végső csomagba is bevehetjük. Bász Eichholt, természetesen igaza van. Én is azt szeretném, hogyha az európai gazdaság stabil, jól fizetett állásokat hozna létre olyan ágazatokban, amelyek hozzáadott értéket jelentenek az innováció, a kutatás területén. Ez az oka annak, hogy a Horizont 2020-as növekedése összességében nagyon jó kiindulópont olyan területeken is, amelyek számunkra fontosak a CEF-fel kapcsolatban, de teljesen igaza van. Ezt kell nekünk közösen elérnünk, és én is ezt vállaltam az Envi-ben. Az a cél, hogy biztosítsuk, hogy amikor a költségvetést lebontjuk programokra és projektekre, akkor a klímacélok, amelyeket már vállaltunk, és amelyek nem csak politikai célok, relevánsak maradjanak, és azon gazdasági területeket támogassuk, amelyekkel stabil, jól fizetett állásokat lehet létrehozni az innováció területén is, amely természetesen közben ezen munkahelyek a környezetünket is védik. Én egyértelműen nyitott vagyok, és van mozgástér az együttműködésre a szakbizottságaink között a következő hónapokban. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy fogadtak, és köszönöm ezt a nagyon sok érdekes felvetést, ötletet, nagy örömmel várom a párbeszédünk tovább folytatását a következő hetekben és hónapokban, még mielőtt ősszel elfogadnánk a költségvetést. Köszönöm. Köszönetet mondunk az előadónak, akit mindig nagyon szívesen látunk. Ne aggódjanak, az, ne aggódjon, a szakbizottságomnak a kérdés, a szakbizottságnak a tagjai majd meg fogják osztani önnel a véleményüket a költségvetésről, hallatjuk majd a hangunkat, nem akarjuk azt, hogy a költség, vagy a transzszakbizottságnak a költségvetését csökkentsék így módon, úgyhogy én szóltam. Köszönöm minden esetre, köszönöm, hogy itt volt, remélem, hogy nagyon hamarosan találkozunk majd. Köszönjük! Monsieur Kramer. Kramer úr, jó napot kívánok. Kramer úr, a közlek Medemutembergi közlekedés, régiónak a közlekedési minisztériumából fogadott egy delegációt. Itt vannak velünk hátul, kérem emeljék fel a kezüket. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a közlekedési szakbizottságban. Nagyon szívesen látjuk itt Önöket mindig nagyon örülünk, hogyha kollégák jönnek hozzánk, olyan kollégák, akik szintén a közlekedéssel foglalkoznak. Önök, mint a régió, nagyon jó, hogyha megosztják velünk a tapasztalataikat, úgyhogy köszöntjük Önöket. Most pedig folytatjuk a munkánkat. A következő napirendi pont az a bizottságnak a javaslata, amely a az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerekre vonatkozik, annak érdekében, hogy a 2016 októberes, októberének októberében kötött megállapodásnak megfeleljünk. Ugye egy nemzetközi polgári repülési szervezettel kötött megállapodásról van szó, amely olyan jogszabályt olyan szabályozást kíván előkészíteni, amely a piacon alapul. Ennek a neve a Stop the Clock. Ahogyan önök is tudják, a parlament eljárási szabályzatának 55. cikke alapján mi is szeretünk volna részt venni ebben a folyamatban, de minden erőfeszítésünk ellenére az elnökök konferenciája visszautasította ezt a kérésünket, úgyhogy most az EN visszakbizottságnak a napirendje köti a kezünket, de akkor át is adnám a szót Foster asszonynak, aki a vélemény előadója. Az öné a szó, Foster asszony. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Szeretnék egy pár szót valóban szólni. Először is megköszönném az árnyék előadóknak a munkáját, a koordinátoroknak a munkáját, ugyanis ők nagy segítséget nyújtottak az Emlé Bizottsággal való munkában nem voltunk sikeresek. Aggasztó, hogy a TRAN bizottság már voltak ilyen ö, problémái, de hogyha így végezzük, akkor az AMP és az ENVI szakbizottságnak az AL bizottsága leszünk, úgyhogy ö, kezdünk ö, nagy bizottságból kicsivé lenni, mindenképpen figyeljünk erre a jövőben. Ott tartunk, ahol tartunk, Remélem, hogy a jelentésnek a másolata megvan az árnyék előadóknak. A bevezetőben szerettem volna elmondani, hogy miért is vagyunk ma itt, miért is kell erről a témáról beszélnünk. Szerettem volna emlékeztetni a szakbizottságot arra, hogy ez a helyzet azért lett kaotikus, mert ennek a szakbizottságnak az EKR, Szocialista és Néppárt és ALDE képviselői rájöttek, hogy az ETS a közlekedés tekintetében nem mutat sehova, nagyok a konfliktusok, nagyok a problémák, a kereskedelmi megállapodáskon nagy nyomás van, ezért eldöntöttük, hogy itt változtatásokra van szükség. A bizottságnak a az elnöke éppen ezért arra jutott, hogy itt tényleg változtatásokra van szükség. Volt um, biztos, um, rendkívül aktív biztosként, és kiveszi a részét ebből a munkából. Támogatom a globális uh, rendszert. Én személy szerint nem akarok uh, a realitásoktól elszakadni, de mindig azt gondoltam, hogy a csak EU-s kibocsátás kereskedelmi rendszer, az nem elégséges. Most már jó úton haladunk, a bizottság, a biztos jó munkát végzett, ami érdekeinket képviselte Montrealban, és 17 ország már önkéntesen szeretne csatlakozni ehhez a rendszerhez, amely több mint 85%-át fedi le a légiközlekedési piacnak. Ez rendkívül fontos. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy 191 um, aláíró országa van a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek, és nekünk nincs szerződéses kapcsolatunk, úgyhogy a többi országnak a nézőpontját is figyelembe kell vennünk, hiszen csak így tudunk megfelelő képen kialakítani egy globális rendszert. Mi nem tudjuk megváltoztatni az ICAO e munkáját. Egy ENSZ szervezetről van szó. Együtt kell dolgoznunk ezen keretek mentén, és figyelnünk kell a kommunikációnkra is. Szerintem a módosítók ezt nagyon jól tükrözik. A Bolt biztossal való munkánk is ezt mutatja. Montrealban tavaly nagyon jó volt és produktív volt a munká, munkánk. Nem nyújtottam be sok módosítót, támogatom a bizottságnak a javaslatát. Egy pár apró javaslatom lenne, ezekre szerintem figyelmet kell szentelnünk. Először is az ICAO-ban fontos, hogy a bizottságok végezhessék a munkájukat. Sem az ENVI, sem a TRAN szakbizottság számára nem, font, nem érdemes leírni pontosan egészen részletekbe menően a munkafolyamatot. Én azt gondolom, hogy nemzetközi globális alapú mérési rendszerre van szükség, amelynek meg tudunk felelni. Felmerül az is, hogy ez hogyan lesz majd a gazdasági térség országaira vonatkozóan alkalmazható. Itt vannak Schengeni országok, amelyek mint egyéni, egyedi entitásként jelentkeznek. Hogyha a megfelelőséget nézzük, és azt, hogy mi is számít nemzetközi járatnak, ugye a harmadik országból érkező járatokat tekintjük nemzetközi, nemzetközi járatoknak, de vannak EU-s járatok is, amelyek igazából nemzetközinek számítanak. A módosítóműnek a nagy része arról szól, hogy a rendszerek ne fedjék le egymást, ne legyen duplikáció, ugyanis az semmiképpen sem lenne jó. A kettes módosítóban szót emelek az Európai Gazdasági Térség országaival kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy mennyire fontos, hogy ne legyenek helyi, regionális szinten duplikációk. Mindegy, hogy milyen rendszert alakítunk is ki, az a lényeg, hogy az egész világot fedjük le vele, és a helyi járatokat is fedjük le, hogyha a tagállamok azt szeretnék nem szabad bürokratikus rémálommá tennünk ezt a szektort, annak semmiképpen sem lenne jó hatása hosszú távon. A versenyképességet se felejtsük el. Kiemeltem, hogy mit tettünk, mit tettünk jól ebben a szakbizottságban. Az ITRÉ-vel a Galileón sokat dolgoztunk együtt, a Single Sky, rendszeren, az EGNUS mm, műholdon együtt dolgoztunk, és a, a tiszta volt három, a Clean Sky három projektben is részt veszünk, úgyhogy proaktívak vagyunk itt a Transzak Bizottságban. Szerintem az elmúlt években ezt nem ismerték el megfelelőképpen, de szerintem itt épít az ideje, hogy a munkánkat elismerjék. Még egy pár dolog a módosítókkal kapcsolatban. Nézzük meg a kis, um, a kis repülőgép um, operátorokat. Az LTS-ben e is kitérünk erre. A teszt uh, járatokra is kitértünk, ugye, amelyek nem illeszkednek bele ebbe a rendszerbe. Hogyha, mi történik, hogyha egy uh, járat mondjuk az EU-ból indul és másfele megy, akkor milyen komplex rendszert kell alkalmazni, melyik rendszert kell alkalmazni, hogyha több rendszer is lefedi az adott járatot. Egy olyan rendszerről van szó, amely nem ugyanaz, mint az EU ETS, úgyhogy a két rendszert együtt kell alkalmaznunk, hiszen teljesen különböző rendszerekről van szó. A bizottságnak a dokumentuma dokumentumában a 28-as cikk eléggé redundáns, ezt is jeleztem. Szerintem az egyik kulcsfontosságú pont az az, hogy a bevételeket hova is fordítjuk, mire is fordítjuk. Az EU LTS e rendszer eléggé homályos. Azok a tagállamok, amelyek begyűjtik ezeket a bevételeket, hát ezt be kell, hogy fektessék a klímaváltozásba, a harmadik országokba, de semmiképpen nem volt konkrét megfogalmazás arra vonatkozóan, hogy hova kell fordítani ezeket a bevételeket. Szerintem, hogyha ebből a Korszia rendszerből mm, begyűjtenek alapokat a tagállamok, akkor azt vissza kellene tenni a légiközlekedési szektorba, a kutatásba, a technológiába, annak érdekében, hogy az ágazat mm, zöldebb, tisztább legyen. Az európai légiközlekedési ágazat fontos, hogy versenyképes legyen világszinten. Bevételek nélkül ez nem megvalósítható. Összességében, ahogy már ezt említettem, próbáltam itt leegyszerűsíteni a, a dolgokat. Az Envi-ben jártam e, délelőtt, ott ugyanis póttag vagyok, megnéztem, hogy ott mi a helyzet, ott hogyan zajlik a vita. Nem mondhatnám, hogy teljesen boldog voltam attól, amit hallottam. Szerintem a realizmus egy kicsit hiányzik onnan a, a bizottság, a szabadság részéről. Nem tudunk teljesen visszaállni az első EU ETS rendszerre, hogyha közben nem megy előre a globális rendszer, ugyanis az eredeti EU ETS nem működött, a harmadik országban még mindig nem működik a képviselők nem gondolhatják azt, hogy visszatérhetünk oda, ahonnan indultunk. Hogyha komolyan gondoljuk a globális rendszer kialakítását, én, illetve a bizottsági tagok bizonyára azt gondolják, hogy ha ezt akarjuk, akkor ez a legjobb megoldás hozzá. Proaktívnak kell lennünk, és ezt a stop the clock rendszert kell alkalmaznunk, ugyanis így tudjuk a munkánkat megfelelőképpen elvégezni. Nagyon köszönöm az árnyék előadók eh, eredeti támogatását, várom majd a megjegyzéseket az árnyék előadóktól, illetve minden képviselőtől. Árnyék előadói mm, ülésünk majd nem sokára lesz. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Foster asszony. Most pedig az árnyék előadóké a szó. Ferber úr, ön kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, Jacqueline, hogy az előadásod elejét nem tudtam meghallgatni. Még a Panama Vizsgálóbizottságban voltam. A bizottság elnökét kellett megvédenem a különböző támadásoktól, és ezt teljes erőmmel tettem. De most visszatérvén ide, hálás vagyok a javaslatokért, amelyet benyújtottál. Igen, hát itt egyfajta szükséghelyzet van. Jacqueline Fostert szeretném szeretném Jacqueline Fosternek megköszönni ezt a javaslatot, ez megfelelő irányba mutat a széndiokszid kibocsátás területén a légiközlekedésnek is ki kell venni a részét, és csökkenteni kell ezen kibocsátását. De hogyha megnézzük, hogy milyen intézkedésekről van egy szó, hol lehet a legjobban csökkenteni a kibocsátást a légiközlekedésben, akkor a tanúsítvány csak a negyedik, ötödik helyen van. Az első megoldás az, hogyha jobban irányítjuk a légiközlekedést az Egységes Európai égbolt, az SSA, stb. stb. már sok minden elhangzott. Csak ezek az intézkedések 10%-kal tudják csökkenteni már önmagukban a széndiokszid kibocsátást. A második az infrastruktúra. Megint csak szeretném ezt megismételni. A frankfurti repülőtéren új leszálló pályát nyitottak, és most hirtelen Frankfurtban leszáll valaki, és előtte háromszor kellett körberepülni a várost. Tehát az infrastruktúrával is nagyon sok mindent lehet megtakarítani. 5-8 százalékot, hogyha nem kell körberepülni egy várost, hanem egyből le lehet szállni egy város mellett. A harmadik a technológia. Ez megint csak nagyon fontos a széndiokszid kibocsátás csökkentése szempontjából. A kutatásnak rendkívül nagy jelentősége van. Hogyha a széndiokszidot akarjuk csökkenteni, akkor modern üzemeket és a modern üzemek mentén modern repülőket kell alkalmazni, hiszen ezeknek sokkal nagyobb a potenciáljuk. A tanúsítványrendszer, az eddigi megállapodott tanúsítványrendszer maximálisan, hogyha ez úgy működött volna, ahogy azt mi akkoriban megterveztük, maximum 4%-kal csökkenthette volna csak a széndiokszid kibocsátást. Ezért asszony, én teljesen egyetértek, hogy itt az intézkedéseket hierarchiai rendbe kell besorolnunk, és azon intézkedéseket kell intenzíven használnunk, és még inkább kihasználnunk, amelyek a leginkább tudják csökkenteni arányosan a széndiokszid kibocsátást a légiközlekedésben az ETS rendszeren túlmenően. És a második dolog természetesen, hogy ennek csak akkor van értelme, hogyha ezt nemzetközi szinten vezetik be. Tehát, hogyha tényleg az a cél, hogy ez egy világszintű témává váljon, akkor nekünk is világszinten kell ezt megközelítenünk. Mi nem tudjuk a világ problémáját azáltal megoldani, hogy Európában bevezetünk valamit, amit más országok nem vezetnek be. Már voltak ilyen jellegű vádak, és ennek csak az ö, torzulások a versenyben, és ennek csak az volt az eredménye, hogy a légiközlekedés területén a szolgáltatásaink visszaestek, és nem hiszem, hogy ez lenne a stratégiai célunk. Ezért kell mindent megtennünk azért, hogy a kutatás és fejlesztés területén a már eddig említett lehetőségeket, tehát az Egységes Európai Égbolt kezdeményezés kialakítása, ezt mindenképpen megerősítsük és meg kell néznünk, hogy mi az, amit nemzetközi szinten el lehet érni. Ezt kell támogatnunk, legyen ez a korzia rendszer, ezt mi mindenképpen célra vezetőnek tartjuk, hiszen ez egy globális rendszer tudnak kialakítani, ezt kell támogatnunk, és mindent el kell kerülnünk, amit a múltban hibaként már elvétettünk, például az akkori közlekedési és közle- környezetvédelmi szakbizottság kompromisszuma arról szólt, hogy bevezetjük ezt, és ami a nemzetközileg is működőképes rendszert fogjuk választani, de aztán nemzetközi szinten az nem működött. És ezért kell megnéznünk, hogy nemzetközi szinten mit tudunk bevezetni. Ezért itt a közlekedési szakbizottságban fontos olyan véleményt megfogalmaznunk, és ezzel kapcsolatban optimista vagyok, amely a szükségleteket felméri, hogy hogy lehet a széndiokszid kibocsátásokat a légiközlekedésben leginkább csökkenteni. Megfelelő prioritásokat kell meghatároznunk, és utána remélhetőleg elég erővel tudjuk ezt a Környezetvédelmi Szakbizottságban is elfogadtatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ferber úr. Tack så mycket, herr ordförande och fru ordförande och tack så mycket också för Foster eh, för den här. Köszönöm szépen, és köszönöm elnök asszonynak, köszönöm Foster asszonynak a bevezetőjét. Mondrálban jártam, a parlament képviseletében, a tanácsal, a bizottsággal együtt, és ott egyeztetéseket folytattunk. Minden készen állt Montrealban, és mindenki örömére szolgált, hogy egy globális piaci alapú intézkedést sikerült létrehozni. Mindenki számomra úgy tűnt, hogy üdvözli azon önkéntes rendszert, amely idővel majd kötelezővé válik. Minden állam egyelőre nem vesz részt benne. Azt láttam, és még most is azt látom, hogy a feladatunk most az, hogy oly módon járjon kell hogy a globális rendszer fenntarthatóvá válik, hogy minden egyes állam csatlakozzon hozzá. A bizottság javaslata pedig e célból jónak tűnik. Azok a lehetőségek, amelyek a globális rendszerben ö, találhatóak, persze csak akkor aknázhatók ki, ahogyha a bizottság javaslata szerint járunk el. Be kell azt vezetni, végre kell hajtani, ugyanakkor a párizsi megállapodás végrehajtására is szükségünk van a tagállamokban, és a klímaváltozás legyőzésében mindenki aktívan részt vesz. Ami pedig magát az ITRE és TRAN javaslatát illetve nem szabad gyengítenünk a bizottság javaslatát, minden támogatok abban, amit a véleményében Foster asszony leírt, jó alap arra, hogy tovább léphessünk. Az MV-ben is érdekes vita folyik erről, ezt is nyomon követjük, és hogyan lehet a bizottság javaslatát az átláthatóság szempontjából javítani. További átláthatóságra vagyunk ugyanis szükségünk a teljes folyamat során. Néhány módosító indítványt fogok ez irányban benyújtani. Köszönöm szépen Nilsson asszony, Meissner asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is Jackie Fosternek szeretnék köszönetet mondani a jelentését, amelyet jónak tartok és támogatok. Markus Ferber ötleteiből elég sok az enyém volt, úgyhogy kicsit most másként fogom megfogalmazni, mint gondoltam. Véletlenszerűen, de most egészen sok mindenben egyetértünk. A jövő repülőgépe. 2011-ben a frankfurti Airbus-tól kaptam ezt. A jövő repülőgépe optimális esetben egyáltalán nem bocsátani káros anyagokat, és olyan sokkal könnyebb anyagból készülne, amelynek már eleve az energia bevitelés egészen más. Tehát nagyon fontosnak tartom a kibocsátást csökkenteni, és én úgy gondolom, hogy erre a légiközlekedés csökkentésére mindig szükség lesz. Már elhangzott, hogy mennyire fontos, hogy a termelés szempontjából is fontos szerepe van a légiközlekedésnek. Az infrastruktúráról is sok minden elhangzott, én kicsit másként mondanám most, egy más variáns, amelyben szintén lehetne a széndiokszid kibocsátáson csökkenteni vagy javítani, az elektronikus mobilitás a repülőtereken. Ilyen egyelőre nincsen, de szükség lenne rá. Amikor a légiközlekedés lehetőségeiről beszélünk az egységes európai égból szerintem a legfontosabb. Én azt szeretném, hogyha végre sikerülne európai szinten a tagállamokat meggyőzni, hogy valóban mozduljanak el. Hogyha Bilbaóból Frankfurtba repülünk, először északra kell repülni, utána 180 fokos fordulattal délre, aztán keletre, a kelet-spanyol tengerparton, aztán egészen északon a francia partokon, és egészen Franciaországon keresztül átrepülni, majd Frankfurt Franciaország északi részéről Frankfurt és megint keletre. Hát ez óriási üzemanyagot jelent, üzemanyag használatot jelent, és ezért nagyon fontos lenne ezen csökkenteni. Tehát a kibocsátás kereskedelmet én nagyon fontosnak tartom, de nem lehet csak az EU-nak ezt elérnie. Szép dolog, hogy az EU ilyen szempontból vezető szerepet vállal, sok mindenben ezt megtesszük. De a korábbi kibocsátás kereskedelemnél, a légiközlekedésnél már láttuk, hogy másokra akartuk ezt kényszeríteni, és ez nem működött. A moszkvai nyilatkozat azt mondja, hogy a harmadik államok kimondják, hogy mi az ICAO-val akarunk tárgyalni, nem pedig a bolond európaiakkal, hogyha kicsit sarkalatosan fogalmazok. Hát akkor tegyék ezt. Tehát az ilyen megközelítésnek nem volt eredménye. Azt hiszem, hogy a COP21, a Párizsi megállapodás nagyon jó áttörés volt, az, hogy Trump most mit próbál meg elérni, hogy ezt most próbálja egy, megint alálásni, hát pont ezért nagyon fontos az, hogy nemzetközi szinten megpróbáljuk a már ö, meghatározott célokat betartani, ha kell az USA nélkül nemzetközi szinten, tehát úgy kell ezt kompenzálni és megerősíteni, hogy mégiscsak elérjük a, klíma, a klímacélokat. Tehát kicsit lehet, hogy pozitívan látom a dolgokat, de ebben az irányban kellene tovább mennünk. És a légiközlekedés, a tengeri, tengerészeti közlekedés szintjén a globális kibocsátás szempontjából közösen az összes jó szándékú résztvevővel kell aláírnunk valamit, és Párizsban ezt írtuk alá, amely megoldásra vezethet. Végül pedig még egy példa. A parlament már egyértelműen támogatta az ICAO közgyűlésének a következtetését. Telicska jelentés az európai stratégiáról. Ezzel kapcsolatban többségében a parlament úgy döntött, hogy az ICAO irányát kell követni, és ezzel párhuzamosan pedig nagyon fontos, mint már mondtam, az egységes európai égbolt és az innovatív technológiák terjesztése. Köszönöm. Meissner asszonynak, Kilonen a szó. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadó asszonynak a véleménytervezetéért. Sokat hallunk mindarról, hogy hogyan lehet megmenteni planétánkat. Az ilyen utaknak, módoknak hála lehet a CO2 kibocsátáson csökkenteni, és az EU-nak is hozzá kell járulni ehhez. Azt gondolom, ahogy Meissner asszony is elmondta, hogy ez egységes, egységes európai égbolt is e felé vezet minket. Előmozdíthatjuk az együttműködést ennek a, hála, ennek a mm, programnak hála, erre pedig nagy szükség van az innovációt és az alacsony szén kibocsátású gazdaságot munkahelyek teremtésének mentén tudjuk megoldani, márpedig ez nagyszerű dolog. Alapokra van szükségünk, és a megfelelő fejlesztést, fejleményeket kell ehhez támogatnunk. Azonos megoldásokat szeretnék én is találni, ugyanúgy, mint a Nemzetközi Tengerügyi Szervezet a CO2 kibocsátás csökkentésével kapcsolatos programja. Ha nem találunk nemzetközi szintű megoldásokat az elkövetkező években, akkor most úgy tűnik, hogy a kibocsátási jogok körül folyó vita az, hogy hogyan is használjuk, hogyan is értékesítjük ezen jogokat, jogosultságokat, hát bizony ez a vita nem jó irányba hat. Miért? Mert minden rendelkezésre álló eszközre szükségünk van ahhoz, hogy megoldást találjunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, eh, a klímaváltozás kötelmeket jelölünk eh, számunkra, nem szabad, hogy tovább folytatódjon a, a környezet károsítása a COP21 után. Az ICAO, az ICAO GMBM-en keresztül az EU ETS rendszerrel párhuzamosan befo- bevezetésre kerül de a Korszia intézkedés csomagot, rendszert nemzeti szabályokon keresztül kell megvalósítani, nem csak a CO2 kibocsátásról van szó, hiszen a légiközlekedésnek négyszer akkora hozzájárulása a nem CO2 kibocsátás típusú emissziós szennyeződések kibocsátásában. Harmadsorban a e, légiközlekedésnek ki kell vennie ugyanúgy a részét a megoldásból, mint más szektoroknak sem. Alacsonyabban, sem erősebb kibocsátásokkal nem lehet terhelni a környezetet. És a lineáris redukciós e, tényezőt figyelembe kell venni. Az ETS rendszernek hála a, a térítésmentes ö, kiosztás ma még nem valósult meg. Stockholm-Brüsszel között egy euróba kerül az ilyen kibocsátás, nemzetközi járatnál 5 euróba kerülne, ez még ha sokkal komolyabb díjat fizetnének a légitársaságok, akkor is kicsiny lenne hozzájárulás úgyhogy az ilyen kibocsátási díjak megfontolandóak. Köszönöm. Most a bizottság képviselője felé tekintek. Gráf asszonynak adom meg a szót az éghajlat főigazgatóság részéről. E rendkívüli kihívásnak kell, hogy megfeleljünk a légi közlekedés, a klíma és az éghajlat légi közlekedési vonatkozásai közötti megfontolásokat kell körüljárnom. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm szépen az előadó asszonynak, Foster asszonynak a jelentés tervezetet, az árnyék előadóknak is a munkáját és az általános támogatását is a Transzakbizottságnak, amelyet a bizottság javaslata iránt nyilvánított. Ma délelőtt az MV-ben folytattuk le a jó hangulatú, kiváló vitát. Először is magáról a kontextusról, saját oldalunkról. Mint önök is tudják, a bizottság a, a legutóbbi IKEO közgyűlésen elfogadott határozat mentén a Korszia kibocsátás kompenzációs és csökkentési rendszer 2021-es bevezetéséről szól. A közgyűlés nagyra törő ö, célokat tűzött ki, az EU célok alattét ugyanakkor mégis időben és üdvözletes módon ö, született meg. Ez az első fejlemény a nemzetközi kibocsátások szintjén a közlekedési, légiközlekedési ágazatban. A COP21 szellemiségben, a Párizsi megállapodás fényében a nemzetközi közösség meghat- megállapodott abban, hogy sokkal inkább két fok alá kell a ö, hő emelkedést szorítani, és ebben a közlekedési kibocsátások is kiveszik részüket. Mindennek tudatában tudjuk, és minnyáján elismerjük, hogy mindez még csak egészen első lépést jelent az úton. Valami működőképes, operatív megoldást kell találnunk, ez a mi feladatunk, és 2021-ben ez a kihívás áll előttünk. A munka rendkívül fontos, hiszen politikai állásfoglalás határozat született arról, hogy működőképes, hatékony rendszer kerüljön bevezetésre. Mit jelent ez? Min, min, gyakorlatilag néhányan már utaltak erre. Jelenleg folynak a tárgyalások az IKEO égésze alatt egy olyan e, szabályokat meghatározó könyvről, amelyen keresztül a e, átláthatósági szabályait határozzuk meg, monitoring jelentéstétel, jegyzékbefogadás, a minőség, a kompenzálás szabályai, az átláthatóság, elszámi, elszámoltathatóság szellemiségében az alapelemek ezek, amelyek szavatolják a rendszer integritását, hitelességét, működőképességét. Itt tartunk ma. Természetesen a Korszia további részes feleivel együtt végezzük ezt a munkát, rendkívül aktívan veszünk részt a munkában, hiszen kulcsfontosságú a rendszer általános minősége szempontjából mindez. Egy másik elem, Foster asszony is utalt rá, hogy 67 ország a közgyűlésen tavaly kötelezettséget vállalt arra, hogy csatlakozik a rendszerhez már az első naptól. Politikai kötelezettségvállalás ez, amelyet majd nemzeti jogszabályokká kell átváltanunk. Annak érdekében, hogy konkrét, jogilag kötelező érvényű nemzeti jogszabályok szülessenek pontosan vannak fenntartások is, amelyek elhangzottak a közgyűlésen. Itt tartunk most. Ebben a kontextusban született meg a bizottság javaslata. Ami a még hétre lévő ICAO-ban folyó munkát illeti, a közgyűlésen továbbra is ö, csökkentett, visszafogott hatállyal dolgozunk, és a kellő időben, amikor a korzia megfelelő szabályrendszere kialakításra kerül, a nemzeti szabályozási keret is megszületik, akkor visszatérünk majd a korsziához, tehát a bizottság első kiindulópontja ez volt. Fontos elem még elmondanunk, hogy szükségünk van igen gyors elfogadásra a javaslat tekintetében, hiszen mindenki tudja azt jól, hogyha nem támogatjuk és nem fogadjuk el a javaslatot nagyon gyorsan, mondjuk legalább az év vége előtt, mindenképpen a következő kötelezői, kötelező ciklusig, akkor visszatérünk a teljes hatályra, a mentesség nélküli hatályra, már pedig ez aláásná az ICAO-ban folyó jelenlegi munkát. Ezért szeretnénk elmondani, hogy saját részünkről mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyorsan, rugalmasan, zöggenőmentesen kerüljön elfogadásra a rendszer. A jelenlegi derogáció tekintetében elmondanám, hogy az ICAO-nak még egy robosztus, hatékony szabályrendszer kidolgozása a feladata, és a teljes kép ismeretében a felülvizsgálatra is sor kerül majd. Igen, méreható elemzésre kell majd a nemzetközi fejlemények tekintetében figyelembevételével alávetni a rendszere, rendszert. Következetesen kell eljárnunk a 2030-as klímacélokkal összhangban, hiszen a légiközlekedési hozzájárulás nem csak 2020-as célok, hanem 30-as célok szempontjából is lényeges elem. Ezeltek en, ennek kapcsán hadd mondjam még el azt, hogy a javaslat semleges, több opciót is megfogalmaztunk e rendszer kapcsán, ezt is fontos most ismertetnünk tudjuk azt is, hogy szükségünk van az egyes rendszerek átfedésének elkelőrésére is. Valamire azért emlékezzünk. A korszia az a kibocsátás kompenzációját célozza meg, az ETS pedig a mm, kibocsátás kereskedelem, úgyhogy itt nem a 2030-as klíma célok EU hozzájárulásáról beszélünk. Azt is el szeretném mondani, hogy igen, néhány további intézkedés is rendelkezésre áll e tárban, és ezeket javítani kellene, szükséges is, de a korszia az űrt valamilyen szinten betölti. És ebben az EU is részt vesz. És az is magától értetődik, hogy a két rendszer működik, a nagyok az elvárások, a megfelelés és a két rendszer között, és a, egy évenként felülvizsgálatra kerül mindez. Zárószóként pedig néhány dolgot még hadd mondjak el. Igen, talán a korsziával kapcsolatban. Mindenképpen szívből támogatni szeretnénk a korsziát, de talán néhány szót e, elővigyázatossági szempontból. Nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy tökéletes eszközről van szó a nemzetközi kibocsátás csökkentés e, céljából. Nem. A szabályokat e, át kell látnunk, kötelezettségvállalást szeretnénk a nemzetközi átfogó rendszer mellett tenni, de fenntartásokkal nem akarunk a jövőbeli ETS kibocsátási rendszer iránt túl sarkosan szólni, kiegyensúlyozott módon kell a két rendszert kezelnünk. Ahogy el, ahogyan látják, a bizottság javaslatába bevettük az utalást a lineáris redukciós tényezőre is 2020 ETS vonatkozásában. És ez mindenképpen, ehhez tartjuk magunkat. Ezt azért tettük, hogy következetesek leszünk más LTS által lefedett ágazatokkal szemben is. Ugyancsak elmondtuk, hogy következetesek vagyunk a 2030-as klímaváltozási célokkal is. Ez fontos volt kiemelni. Ezen túlmenően biztos vagyok abban, hogy kapcsolatban maradunk önökkel, a módosítókat várjuk az önök, várjuk az önök részéről, és az együttműködésre készen állunk. Köszönöm. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, gráfasszony. Köszönjük a magyarázatokat. Nagyon gyorsan, még egyszer megadom az előadó asszonynak a szót. Foster képviselő. Köszönöm szépen a kollégáknak és a bizottságnak is. A bizottság említette a lineáris tényezőt. Valóban feljegyezte, hogy én ezt kivettem az eredeti anyagukból, ezt a hivatkozást a nyolcas módosítóban. Ennek az az oka, hogy túlságosan korai lenne most bevenni a lineáris tényezőt, hiszen egészen más rendszerről van itt szó. Ez az oka annak, hogy én egyértelműen ki akartam venni. Egészen más intézkedésről van itt szó a bizottság elővigyázatosan közelíti meg ezt a kérdést, de vagy része vagyunk a rendszernek, avagy sem. És azt gondolom, hogy az EU-nak proaktív megközelítést kell alkalmaznia, más, különben Montrealban nem lesz esélyünk a sikerre. Én ezt nagyon pozitívnak és nagyon jó megoldásnak tartanám. Markus Ferber, köszönöm. Nagyon jó érvet hozott fel. Én nem hiszem, hogy megfelelő nyomást gyakorolunk a tagállamokra általában. Vannak a repülőtérek között versenyképességi kérdések, vannak belső problémák a tervezési engedélyezésekkel, a lobbikkal, mert nem akarnak repülőteret építeni, vagy egy újabb terminált, és közben valóban össze-vissza repkednek a repülőgépek, és ez megint csak káros a fogyasztók számára, és kibocsátást jelent. A tagállamoknak tehát fel kell ismerniük, hogy milyen felelősségük van. És még van valami, ami elhangzott az egységes európai égbolttal kapcsolatban. Az arra vonatkozó előadóként teljesen támogatom ezt a megközelítést. Túlságosan komoly hezitencia van az EU részéről, hiszen még akkor is, hogyha vannak bizonyos kérdések végrehajtásával kérdések, az egységes európai égbolt végrehajtható lenne, a politikai akarat az, amelyik hiányzik. Nagyon fontos ha a már bevezetett szabályoknak megfeleljen mindenki. Ami a párizsi megállapodást illeti, Nielsen kolléga beszélt erről, és egyetértek. De emlékeztetnék arra, hogy sem a légi, sem a tengeri közlekedés nem része a párizsi megállapodásnak. De lehetséges, hogy itt ez előny lehet. Egyrészt, mert elhangzott, hogy talán az amerikaiak, még ez nem biztos, hogy Trump elnök mit is akar, de lehet, hogy ők nem akarnak részt venni a jövőben, a párizsi megállapodásban. De még akkor is, hogyha így döntenek, ettől ők még lehet, hogy a korziában részt vesznek majd, hiszen ez nem része a párizsi megállapodásnak, hogyha értik, hogy mit akarok mondani. Úgyhogy mindenképpen nagy érdeklődéssel látjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok nak különböző lehetőségei vannak. Én több amerikai kollégával tárgyaltam, úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok és más országok is szeretnének a korziában valóban részt venni, mert mindenki érdeke végső soron, hogy részt vegyenek benne. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan döntenek. Kilenen kolléga, jó barátom beszélt a technológiáról, és az egységes európai égbolt, egyes, kettes, és most az új hármas is esedékes. Ezzel kapcsolatban tudjuk, hogy milyen elvárásaink vannak egész Európával kapcsolatban. Fontos, hogy ezzel kapcsolatban folytassuk a munkát és a beruházásokat is. A kollégánk elmondta, hogy fontos, hogy hogyha a repülőterek körül dugók vannak, akkor a tagállam felelőssége elintézni azt, hogy a repülőterekhez vezetően is a lehető legjobb technológiát és rendszert alkalmazzuk, és így tudjuk a kibocsátásokat csökkenteni minden közlekedési módban. Persze tudjuk, hogy most konkrétan a légi közlekedésről beszélünk. Összességében tehát a kollégák által elmondott észrevételekre reagáltam, és nagy örömmel várom az árnyék jelentéstevőkkel az ülésünket. Köszönetet mondanék a bizottságnak, érdemes lenne kapcsolatban maradni azért, hogy átnézzük, hogy hogyan tudunk tovább lépni, hiszen az biztos, hogy két szakbizottság is foglalkozik ezzel az ügyel. Teljesen egyetértünk abban, hogy szorít minket az idő, nagyon fontos előrelépnünk, nagyon óvatosan gondolják végig, hogy milyen módosítókat nyújtanak be. Mert minél kevésbé vitás ez a dolog, annál gyorsabban tudjuk valóban leállítani az órát, hiszen stopping the clock ennek az egész rendszernek a neve. Úgyhogy meg kell néznünk inkább azt, hogy az új rendszer milyen szinten lehet használat. De a prioritás a, az az, hogy leállítsuk az órát. Stop the clock. Köszönöm, elnök asszony és várom az együttműködést a kollégákkal a jövőben is. Köszönöm, Foster asszony. A 2007. június 6-án délig várjuk a módosítókat, és most folytatjuk egy nagyon érdekes témával, egy lebilincselő témával, a mm, régi rendeleteknek az eltörlése, már ami a belvízi utakat és a közúti szállítást illeti, és itt van az előadó, itt a tribünnek a közepén, én vagyok ugyanis az előadója ennek a következő pontnak. Ne menjenek el, lebilincselő lesz. Kezdjük is. Mit is jelent ez a javaslat, miben is áll? Ez a mostani javaslat az 1101 per 89-es rendelet, illetve a 2888 per 2000-es rendelet, valamint a 685 per 2001-es parlament és tanácsi rendeletről van szó, amelyet, <clears throat> amelynek, a, amelyeknek az eltörlését a REFIT vagyis a bizottság javaslatának az égi szalat nyújtottuk be. Az a célunk, hogy egy olyan jogi keretet alakítsunk ki, amely megfelel a magas minőségre vonatkozó elvárásoknak, mint ahogyan azt az intézményközi megállapodásban is jeleztük, amelyet a parlament, a tanács, illetve a az Európai a Tanács, a Bizottság, illetve a Parlament kötöttek a minőségi jogalkotás nak megfelelően. Először is nézzük a 1101 per 89-es rendeletet, amely a belvízi utaknak a strukturális tisztítását, konszolidálását tűzte ki célul, már ami Belgium, Németország, Franciaország, Luxemburg, valamint Hollandia, illetve Ausztria közötti belvízutaknak az összekötésére vonatkozik. Ez volt a cél, hogy a kapacitásokat, a fölösleges kapacitásokat csökkentsük, méghozzá a hajók forgalomba való kivonásával, és ezt a kivonást um, Európai Uniós szinten kell véghez vinni. A 718 per 1999-es tanácsi rendelet pedig az EU-s flotta kapacitásra vonatkozik a belvízi hajóutak esetében, méghozzá úgy, hogy népszerűsítsük a belvízi hajóutakon történő szállítást. A hajózási, a belvízi hajózási szektor továbbra is rendelkezik megfelelő eszközökkel, arra vonatkozóan, hogy a flottákat tudja megfelelőképpen kezelni egy 1999. április 29-én életbe lépett rendeletről van szó, és ez az 1101 per 89-es rendelet, amelyet, amelyet el kell törölni. Ami a 2888 per 2000-es rendeletet illeti, ez a tagállamok a közösség között osztja fel a kamionokra vonatkozó konting, kontingenseket, méghozzá 2001-től 2004-ig. Az európai közösség és Svájc között született is egy megállapodás a közúti, illetve vasúti áruszállításra vonatkozóan. Ez egy 2002. június 1-én hatályba lépett megállapodás, amelynek értelmében 2005. január 1-től minden egyes olyan ö, jármű, amely megfelel a 96 per 53-as rendeletnek, vagyis maximum 40 tonnás, arra nem vonatkoznak e-, ezekre a, nem vonatkoznak ezek a kontingensre, illetve mm, tanúsítványra vonatkozó szabályok. Ez szintén elavult, úgyhogy el kell törölni. Ami pedig a 685-ös rendeletet illeti, nem tudom, hogy mindenki követe még, mindenki velem van-e. Nem én írtam ezt a sok számot, elnézést. Tehát 685 per 2001-es rendeletről van is szó, amely elmondja, hogy a tagállamok között hogyan kell elosztani azokat az engedélyeket, amelyeknek értelmében az Európai Közösség, valamint Bulgária, valamint az Európai Közösség és Románia köt, között kötött megállapodások értelmében hogyan kerülnek elosztásra az áruszállításra vonatkozó engedélyezések közúti mm, szállításról beszélünk itt. Ez a rendelet szintén elavult, ugyanis Bulgária és Románia már csatlakoztak az Európai Unióhoz, és mint tagállamok már nem vonatkozik rájuk ezekre nem vonatkoznak rájuk ezek az engedélyezési rendszerek, tehát mindannyian megértették, ez a rendelet szintén elavult, és így így van, el kell törölni, ketten még követnek. Átnéztem ezt a javaslatot, és azt támogatom, hogy ezeket a rendeleteket töröljük el. Nem tudom, hogy még kíváncsiak el számokra, ismételten elmondjam mert Nem. Jó, mindenki egyetért, akkor nem mondom el újra a számokat, rendeltek számait. A tanács és a tagállamok azt javasolják szintén, hogy fogadjuk el a bizottságnak a javaslatát, de kettő módosítással élnének, hogy javítsák a szöveget. Én azt javasolnám, hogy támogassuk ezt a két módosítót. A tanács ezt is tanács ezt elfogadhatná, és így az első olvasat után a parlament támogatja ezeket a módosítókat. Így el tudjuk kerülni a hosszú háromadalú egyeztetéseket, amelyek nem igazán szükségesek ezen téma, ezen projekt esetében. Kérdés a bizottsághoz, ugyanis megkérdezzük a bizottság képviselőit, aki nem tudom, hogy ki, de jó napot kívánok, jól van? A bizottsághoz lenne egy kérdésem, egy kis kérdésem. Látjuk, hogy már túlságosan régóta Elavultál vált ez a három rendelet, amelyet el kell, amelyeket el kellene törölni. Nekem az az egyetlen kérdésem az, hogy miért vár ilyen sokáig a bizottság azzal, hogy javaslatokat nyújtson be. Nagyon sok időt vesztettünk el. Még mielőtt megadnám a szót a bizottság képviselőjének, megadnám a szót a kollégáimnak, bűnasszonyi először is a szó. Köszönöm Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jól mutatott rá arra, hogy a rendeletek a, rendeleteknek a tartalma már elavult, ezekre már nincsen szükség. Én sem mondanám el ismételten a számokat, de itt ez a három rendelet tényleg elavultá vált már, és a Refit programot a bizottság részéről üdvözöljük. Ennek a programnak a segítségével egyszerűsíteni tudjuk a szabályozást, hogy egyetértek azzal, hogy ezeket el kell törölni, és a két javaslatot is támogatom, valóban jobbá teszik ez a két javaslat, az két módosító a szöveget. Köszönöm a magyarázatot, az indoklást, támogatom a javaslatot, az ön iránymutatásai mentén fogunk tovább haladni. Köszönöm, Klun asszony. Riké úré a szó. Én támogatom az, el, az előadónak a véleményét, főleg a két módosítót, amelyekkel el tudjuk kerülni azt, hogy a trilóg, trilóg, hogy kerüljön a sor, és túlságosan hosszú legyen a folyamat. Köszönöm, Meissner asszony! nachdem der Vizepräsident der Azután, hogy az alelnökünk a frakció nevében szót kért, én csak azt tudom kiemelni, hogy teljesen támogatom a véleményét, és ugyanúgy kell eljárnunk, mint ahogy azt elnökasszony javasolta. Alors, je regarde la commission, vous voyez... Akkor pedig látja a bizottság, hogy mindannyian egyetértünk. Egyetértünk. Úgyhogy remélem, hogy válaszol azért a kérdésemre. Werner asszony, zené a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. A gyakorlat a bizottság olyan megújult erőfeszítését hivatott kifejteni, hogy igazából legegyszerűbben, legolvashatóbban, legvilágosabban alkossunk jogot. Így már három évvel ezelőtt alaposan áttanulmányoztuk azon jogi aktusok eh, hosszú listáját, melyek már eh, elavultak maguktól, mások pedig, mint az a három, amelyet most ön eh, felvezetett, explicit hatájon kívül helyezési aktusra szükség van. Sem nem jó, sem nem rossz, e sorban ez a három aktus. Régiek, elavultak, idősek, ezért kezdtük velük. A negyedik vasúti csomag keretében és a belvízi ö, javaslatban igyekszünk most hatályon kívül helyezni olyan régi jogi aktusokat, a, és azokat akkor, amikor helyükbe új jogalkotási aktus javaslat ról írunk pontosan javaslatot. Néhány számadatot is szívesen megosztok önökkel. Kifejezett joghatályon kívül helyezési javaslatot fogunk megfogalmazni két aktussal kapcsolatban. A közösségi vívmányok kat végigpásztázzuk, és ha vannak még elavult, redundáns aktusok, akkor mindenképpen újabb javaslatokat fogunk tenni. Célunk ugyanis, hogy minél aktuálisabb, minél célirányosabb jogi vívmányokkal rendelkezzünk. Köszönöm. Annyiben az ihlet ö, ö, megérint önöket, akkor egészen június 7-ig 14 óráig nyújthatják be módosító javaslataikat. Ennek hiányában semmi baj. Ha nincs módosító, akkor nincs módosító. 5 perces szünetet tartunk, utána folytatjuk munkánkat, és mivel zárt ülésre kerül majd sor, Kérném azokat a személyeket, akik eh, eh, teremben nem hivatottak egy zárt ülés során eh, jelen lenni, hogy legyenek szívesek, hagyják el a termet. Köszönöm. Természetesen a képviselők, tagtársak és különböző ö, csapata, csapataiknak tagjai maradhatnak a teremben. Most megvárjuk, hogy néhányan elhagyják a termet.